Pani prezydent! Okay. Thanks a lot. Dámy a pánové, paní komisařko, denní zasedání. Hölgyeim és uraim! Biztos asszony, Folytatjuk az Európai Parlament plenáris ülésének munkáját. Az első napi rendi pontunk a szóbeli választ igénylő kérdések a bizottság felé. A téma a jelenlegi adatmegőrzési keretek felülvizsgálata. Álvaro úr az első felszólaló. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt biztos asszony, nem első alkalommal találkozunk ezen téma kapcsán, első ízben azonban ilyen késői órán lassan felvetődik a kérdés, hogy mikor is érünk a végére az adatmegőrzési téma a témának. Számos tagállam és az Alkotmánybíróság úgy döntött, hogy a Nemzeti Alkotmányon nem összeegyeztethető ez a szabály, az ír legfelsőbb bíróság benyújtott az Európai Bírósághoz az adatmegőrzés témáját, és számos polgár kifejezte nem csupán ellenérzését, meg nem értését, hanem egyértelmű elutasítását az adatmegőrzési eszközzel szemben. Nem szívesen mondom, hogy hosszú évek óta az a véleményünk, 2005 óra, amióta ez, először zajlott ez a vita, hogy jogi kérdések tisztázatlanok, gazdasági kérdések tisztázatlanok, az adatmegőrzés kapcsán technikai kérdések is továbbra is tisztázatlanok, és főként a társadalmi kérdés tisztázatlan. A bizottság értékelő jelentése azt hiszem, hogy nagyon világosan napvilágra hozta, hogy milyen különbözőek az egyes tagállamokban a szabályok erre a témára vonatkozóan. A hozzáféréstől kezdve a partmenti őrség részéről, egészen a polgárok szóbeli megkérdezését illetően, hogy hogyan lehet eljárni ezen adat megőrzés kapcsán, hogyan lehet ezeket összegyűjteni, ezeket az adatokat. Az értékelési jelentés megmutatta, hogy nem történt harmonizáció ezen a területen, a tisztázatlan kérdést továbbra sem válaszolták meg. Én azt hiszem, hogy a szerzők joggal vetik fel a kérdést, hogy mikor alakítja át a bizottság vajon ezt az irányelvet. Azt hiszem, hogy itt az ideje annak, hogy egy döglött lovon lovagoljunk, úgymond, és azt hiszem, hogy ebben a ciklusban lesz arra lehetőség, hogy tanácskozni tudunk az irányelv módosításáról, illetve a bizottság javaslatait ezzel a vitával kapcsolatban meg, meghallgathatjuk. Remélem, hogy ma este többet megtudunk. Elnök úr, nem tudom, hogy átléptem a felszólalási időmet, két percem van, és nem akarom túl hosszúra nyújtani mondandómat. Azt hiszem, hogy észreveszi azon is, hogy eh, hogyan mondom el mondandómat hogy milyen fontos ez a téma, és nagyon jó lenne, hogy európai szinten megoldanánk ezt a témát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm a bevezetőjét. Szeretném felkérni a következő felszólalókat, hogy tartsák magukat a, az időhatárokhoz. Most Sargentini asszonynak adom meg a szót. Tessék. Köszönöm szépen. A zöldek szeretnének egy nagyon egyszerű kérdést feltenni a biztos asszonynak. Mikor várhatjuk a jelenlegi adatmegőrzési keretek felülvizsgálatát, és valószínűleg nagyon egyszerűen tud válaszolni, és nagyon gyorsan is, hiszen a parlament már egy ideje vár erre a válaszra, illetve az előterjesztésre. De én attól tartok, hogy nem ez lesz az a válasz, amit kapunk. Eddig nagyon elhanyagolták ezt a témát, miért kérdezem én. A tagállamok nem tudnak így tovább lépni, hasznos intézkedéseket tenni, ugyanakkor valamiféle keretekre szükségünk van, hogy az európai polgárok adatainak védelmét biztosítani tudjuk. Ezek a keretek igazából megszegik, megsértik az állampolgárok adatvédelmi jogait, hiszen az adatgyűjtés és adatmegőrzés olyan módon zajlik, hogy ezeknek a szabályoknak nem felel meg, ezt nem vizsgálták felül, és valamit most tenni kell ezzel a problémával kapcsolatosan. Senki nem tudja megerősíteni, hogy működne ez az irányelv. Éppen itt az ideje, hogy alternatív megoldást találjunk, jogi szakértőknek a bevonására is szükség lehet, és az adatokat csak szükség szerint szabad gyűjteni és tárolni olyankor, amikor az illetővel kapcsolatosan valamilyen büntetőjogi gyanú merül fel. Biztos asszony, szeretném, hogyha szembeszállna a tagállamok érdekérvényesítésével ezzel kapcsolatosan, hiszen nagyon sokan vannak Európában, akik fontosnak tartják az adatvédelmet, és szeretnék, hogyha valami értékesebbel, értelmesebbel váltanák fel ezeket a kereteket. A következő felszólaló Bjón asszony. Tisztelt biztos asszony, kedves kollégák, örülök, hogy a 2006-os irányelv témája felmerült itt a vita során, még hogyha nem is közvetlenül kapcsolódik ehhez, ami itt elhangzott, és a polgárok érdekében meg kell beszélnünk ezeket a kérdéseket, mert ők joggal aggódnak az adatvédelem kapcsán, illetve számos egyéb ügy és terület kapcsán. Erősen vitatott ez a terület, például a német, cseh, illetve a román alkotmánybírósági döntéseknek a sora. Ez az irányelv durván behatol a magánszférába, és nem gondoskodik megfelelő adatvédelemről, akár szankciókkal ellátva. Az európai adatvédelmi keret továbbra is aktuális, illetve ezt egyszer nyíltan meg kell vitatni. Úgy gondolom, hogy közösek ezek az aggájaink, ezeket biztos hogy kérem, hogy vegyék figyelembe, tehát kell-e ilyen rendelkezés, arányos-e, illetve célra vezető-e. Egyes tagállamok nem viszik-e túlzásba az adatmegőrzés által biztosított lehetőséget, hiszen ma is megvan ennek bizonyos fokig a lehetősége. A biztonság és a szabadság kétféle szempontját kell összehangolni, és mindenhol megjelennek az adatvédelemmel kapcsolatos kérdések, ezeket meg kell erősíteni, és az alapvető jogok keretében gondoskodni kell erről. Biztos asszony kérem, hogy ennek megfelelően járjon el. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Ernst asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Milyen végtelen történet ez. Számos alkalommal viteztünk már erről, és ez egyfajta szegénységi bizonyítvány, hogy most egy szóbeli kérdésre van szükségünk, hogy feltegyük a kérdést a bizottságnak, hogy mit is óhajt tenni az adat megőrzés kapcsán. Ahelyett, hogy szembenézne a valósággal, a bizottságnak fel, fel kellene adnia a játszmáját, és be kellene ismernie, hogy az adatmegőrzés irányelv kudarcot vallott. A bizottság célja az egységes szabály kialakítása egyszerűen elhibázott, az egyes tagállamok alkotmányok miatt nem képesek ezt az EU irányelvet átültetni, ugyanakkor vannak olyan országok, ahol 6 hónapot írnak elő, más, más országokban 12 hónapot az adatmegőrzésre. Egyes országokban csak súlyos bűncselekmények esetén, máshol kis szabálysértések esetén is lehetséges. Ez, ez egy teljes zűrzavar, soha nem volt még ilyen. A német alkotmánybíróság is kijelentett, hogy ennek negatív következményei vannak a belső piacra, és a rendőrség munkáját is akadályozza ez honnan is veszik mindezt, hogy jutottak erre az ötletre, senki nem tudja ezt, és itt nem csupán bírósági ítéletek vannak, illetve megfelelő nyomozások, hanem vannak tényállás elemzések, például a német Bundestag 2011-es jelentése, mely szerint nincsenek jelentős utalások arra, hogy az adatmegőrzésnek egyetem van haszna a felderítés szempontjából, vagy a Max Planck intézet 2012-es jelentésében az szerepel, hogy a rablás, a gyilkosság, gyermekpornográfia, internet bűnözés, nos ehhez az előzetes adatmegőrzés nem járul hozzá. Nos, Malmström asszony, hogyha a bizottságnak semmi újdonság, a bizottság semmilyen újdonsággal nem tud előállni, akkor ezt az irányelvet hatályon, kell, hatályon kívül kell helyezni az Európai Bíróság döntéséig. Köszönöm. And the next speaker is Mr. Foss. Köszönöm szépen, Fosz úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. A 15 éves Armanda Tóth esete Kanadából néhány nappal ezelőtt sajnálatos módon újfent megmutatta, hogy az interneten vannak olyan személyek, amelyek, akik másoknak kárt okozhatnak. Itt a cybermobbingról volt szó, amely Európában is egyre növekvő méreteket ölt, de az interneten itt szó van a terrorizmus, a bűnözés leküzdéséről, a gyermekekkel való visszaélésről, a szervezett bűnözésről, a phishingről, az adathalászatról és a szélsőségekről. Nos, az ENSZ kábítószer és bűn üldözési irodája a, kifejezte véleményét az adatmögőzés kapcsán. Természetesen szükségünk van egy kiegyensúlyozott keverékre az alapjogokat, illetően egyrésztről, másrésztről pedig egy megfelelő állami bűnöldözésre másrésztről. A mandatot esette az Anonymous hacker csoport fette fel. Azt hiszem, hogy az önbíráskodás az interneten nem lehet az, amit valóban kívánatosnak tartunk. Éppen ezért egyesek azt mondják, hogy nincs szükség az adattárolásra, ugyanakkor ők nem javasolnak problémát egy ilyen problémára, és az áldozatok jogait sem veszik megfelelően figyelembe az interneten a nyomozási sikerek, mint például a tulúzi merénylők esete bebizonyítják véleményem szerint, hogy szükség van az adatok megőrzésére és az előzetes adatmegőrzésre is. Az irányelv annak jelenlegi formájában azonban nem elegendően találta meg az egyensúlyt, amire szükségünk van, és éppen ezért rendkívül fontosnak tűnik, hogy új javaslat szülessen, a 2011-es értékelő jelentés alapján, mégpedig egy javított javaslatra van szükségünk. Ettől függetlenül azonban egyáltalán nem elfogadható, hogy az európai jog egységessége vagy az európai jog betartása a német igazságügyminiszter asszony által ezen eljárás révén teljes mértékben kétségbe vonódik. Hétfőn mondta, az igazságügyminiszter parlamenti államtitkára a petíciós szakbizottság egyik ülésén, hogy a német szövetségi kormány az adatmegőrzés irányel végrehajtása során nem fog javaslattal előállni. Amíg ez nem történik meg, nos, a végrehajtás és az irányelv módosítása sem történik meg, addig nem ö, nyújt be Németország javaslatot. Nem tudom, hogy mennyi ideig tart még ez a folyamat. Ezek a kijelentések nagyon világosan megmutatják, hogy biztos asszony a májusban bevezetett jogszabály sértési eljárás nagyon kevéssé befolyásolja a német igazságügyminisztert. A német igazságügyi miniszter figyelmen kívül hagyja a jogszabályokat, noha, egy, noha minden EU tagállamnak megfelelően be kell tartania az EU jogszabályokat, és mindezt határidőn belül kell megtennie. A német igazságügyminiszter érvelése azt illetően, hogy a jelenlegi irányelv nem átültethető, nem érvényes ebben az esetben, és éppen ezért Megmutatom például Ausztria példáját is, amely szintén egy olyan tagállam, amely hosszú ideig vonatkoz, vonakoz, vonakozott, vonakodott ezen irányelv átültetését illetően, de most ezeket a jogszabályokat megfelelően és alkotmány szerint átültette. Köszönöm. Now... Köszönöm szépen, és most ezen a ponton... Jó. Kékkártyás felszólalás, Álvaro úr. You accept, Mr. Elfogadja, Fosz úr? Köszönöm szépen, Fosz úr. Nagyon érdekesek a fejtegetései, különösen a német igazságügyminiszter szerepét illetően. Nem abból indul ki, hogy az igazságügyminiszter feladata, hogyha világosan felismeri, hogy egy kritérium jogellenes, és ráadásul, ahogyan az alkotmánybíróság is megjegyezte, az európai jog ö, esetén ellentmondás fenyeget, hogy akkor észszerű megatartás lenne kijelenteni, hogy addig nem hajtjuk végre ezt az irányelvet, amíg a helyzet nem tisztázódik, ahelyett, hogy valamit, ami jogellenes, azt végrehajtanák. Köszönöm szépen. Elfogad -e egy másik kék kártyát? Igen. Öné a szó, képviselőasszony. Uh. I'm rather surprised to hear... Intved asszony, kicsit meglepett Foszúr, amit említett, vagyis Toulouse példáját említette. Én úgy gondolom, hogy ez inkább egy katasztrófa volt. Olyas valakiről van szó, akit ismertek eh, a titkosszolgálatok, tiltási listán volt az Egyesült Államok részéről, gyilkos volt, ezt tudta a titkos szolgálat, és megint embert ölt. Ezt hogyan definiálja ezt a fogalmat, és hogyan kapcsolódik ez az adatmegtartás? Oké, okay. Mr. Foss, Fosszúr. Nos, egyrésztről az igazságügyminiszter asszony kérdését illetően nem az a helyzet, hogy a Német Alkotmánybíróság kijelentette volna, hogy az adatmegőrzési irányelv jogellenes. Az csupán a helyzet, hogy a Német Alkotmánybíróság kijelentette, hogy önmagában, illetve rámutatott arra, hogy a német végrehajtási törvény konkrét intézkedéseket tart, ö, nem tartalmaz az adatmegőrzésre vonatkozóan, és a hozzáférés állami szinten túl alacsony, tehát ez az, amire a Német Alkotmánybíróság támaszkodott, nem pedig másra. Tehát itt a kötelezettségeket, amelyeket valaki európai szinten vállalt, egy ilyen esetben megfelelően be kell tartani. A másik kérdést illetően, ami Toulouse-t illeti, itt uh, újfent arról van szó, hogy itt jogszerű bűnöldözésre van szükség, tehát a bizonyítékokat követően. És hogyha valaki bizonyítani tud, akkor az adat megőrzés irányelv is tartalmaz ilyen elemeket, akkor mindenféleképpen észszerű, hogy ezeket az elemeket is felhasználjuk a nyomozás során. Thank you very much and just now. Köszönöm szépen. Most pedig Mástrom biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyra értékelem a vita lehetőségét itt ma este, és azt a lehetőséget is, hogy kifejthetem a szándékainkat. Az Európai Bizottság, ahogyan többször is bejelentettük, illetve elhangzott és szerepelt az önök értékelő jelentésében, és az adatmegőrzési irányelv korszerűsítését tervezi, bár még nem ebben a fázisban. A nyomozati munka során a bizonyítékok gyűjtése, súlyos bűncselekményeknek a felderítése azt igényli, hogy az adatok elérhetők legyenek, és az áldozatok védelmét is ez szolgálja. Tehát továbbra is szükséges az arányosság mentén és megfelelő garanciák, illetve ellenőrzési lehetőségek mellett ezeket az adatokat korlátozott ideig a rendőrség, illetve az ügyészség rendelkezésére kell bocsátani. Harmonizálni kell az ezzel kapcsolatos rendelkezéseket, hogy minimális legyen a negatív kihatása belső piacra, eközben a legitim nemzeti követelményeknek is eleget kell tennünk. Mindez azt igényli, hogy egy szilárd európai adatmegőrzési alapot teremtsünk. A tagállamok most már átültették. Nagyon fontosnak tartjuk a hatékony végrehajtást, és tanulmányokon szeretnénk bemutatni, hogy ez a munka hogyan látható el. A bűnöldöző szervek, illetve az igazságszolgáltatás EU szerte hangsúlyozza, hogy amennyiben szükséges, az adatok rendelkezésre állnak. Viszont, ahogy különböző érdekeltek felhívták a figyelmünket erre, önök is, illetve az adatvédelmi érdekközösség, különböző civil szervezetek, szakmai szervezetek, újságírók, jogászok felhívták erre a figyelmünket. Ezzel egyet is ért az Európai Bizottság, hogy jelentős a kihatása az adatmegőrzésnek a magánszférához fűződő jogokra, illetve a személyi adatoknak a védelmére. És számos területen tovább kell fejleszteni az irányelvet. Ez szerepel is az értékelő jelentésben. És a konzultáció során további vizsgálatra kerül sor. Például meg kell rövidíteni a harmonizált adatmegőrzési időszakot, és a hatályt átfogóan kell szabályozni, hogy milyen adatokat, illetve milyen célhoz kötötten lehet megőrizni, valamint felhasználni minimális normákra van szükség az adatok felhasználása tekintetében, illetve a hatóságok számunk kérhetőségét biztosítani kell, határozott erős adatvédelmi rendelkezésre lesz szükség, illetve a szolgáltatói költségeket is meg kell téríteni. Koherens eljárásra van szükség az adatmegőrzés között, amelyet előír az irányelv, illetve a mai tagállami lehetőségek között. Vagyis, hogy az elektronikus adatok védelme irányelv megfelelően tudjon érvényesülni. Az irányelvben megfogalmazott célokon kívül más célra nem lehet adatot tárolni, megőrizni, és a tagállamok az elektronikus adatvédelemről szóló irányelvvel össze kell, hogy hangolja ezt a területet. Ez egy joghézag még, és egy általános adatvédelmi keret kell, hogy megteremtsenek a hátterét. Tehát az elektronikus adatvédelemről szóló irányelv jövőbeni felülvizsgálata meg fog történni, és mivel ez időszerű, illetve szükséges is, egyelőre még ütemezést nem tudok mondani, de megerősíthetem, hogy erre sor kerül. És az önök segítségét, támogatását, véleményét előre is köszönjük. Konstruktívan hozzájárultak a szakértői munkacsoport eredményeihez is. Köszönöm, elnök, köszönöm, biztos asszony. És most a frakciók részéről először a néppárt, Diaz de Mera úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, elnök asszony, illetve biztos asszony, anélkül, hogy megfeledkeznénk arról, hogy az adatvédelem alapvető jog, amelyet egyébként az alapvető jogokról szóló karta 8. cikke tartalmaz, illetve tartalmazza az Európai Unió működéséről szóló szerződés is. A jelenlegi irányelv nem harmonizálja teljes mértékben a tagállami gyakorlatot az adatvédelemmel kapcsolatosan, és az a célja, hogy a nyomozásokra és igazságügyi kérdésekben, terrorizmus, szervezett bűnözés eh, elleni felépésben használhatóak legyenek a megtartott adatok. A harmonizáció nagyon formas, hogy racionális normákat alkalmazzunk, és a gyakorlati alkalmazásban is ezek alkalmazhatóak legyenek. Folyt az adat megtartás ezért eh, nagyon fontos, hogy harmonizált eh, legyen mert le kell mutatni, hogy milyen fontos az ilyen adatok felhasználása. Október 4-én egy fiatal megpróbált egy bombát elhelyezni egy nyilvános helyen, és az elektronikus kommunikációt használták arra, hogy információt szerezzen az otthon készíthető bombák összeállításáról. Ezért kérem a bizottságot, biztos asszony, hogy nagyon gyorsan tegyen javaslatot a jelenlegi jogi keretek felülvizsgálatára az adatmegőrzéssel kapcsolatosan, hiszen ilyen fontos és ennyire érzékeny kérdés ez. Nem folytathatjuk így a gyakorlatot, hogy technikai hiányosságokat tartalmaz az irányelv, és nem teljes a hatásköre, és ezért az biztonságot veszélyezteti. Köszönöm szépen, elnök úr! Thank you very much. And just now... Köszönöm szépen, most két percben López Aguilar úr, SND. Köszönöm szépen, elnök úr! Biztos asszony, én is aláírtam a bizottságnak szóló kérdést, és pontosan ezek miatt az agályok miatt, amelyeket az aláírók az imént kifejtettek, Egy olyan irányelvről van szó, amelyet úgy értelmeznek, hogy a szervezet és súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni harc eszköze, ugyanakkor a 2004-es és a 2005-ös madridi és londoni támadásokkal kapcsolatosan is felmerül, hogy jogi nehézségek voltak, illetve a különböző alkotmánybírósági eljárások is azt mutatták, hogy kétségek merültek fel a paraméterekkel való megfelelés tekintetében, már ami a Lisszaboni szerződést illeti, amely meghatározza az arányosság és az mértékes, arányos mérték alapelvét, ezért nagyon fontos, hogy felülvizsgálatra kerüljön ez az irányelv és az adatmegőrzési keretek, és ezért agályokat vet fel ez a kezdeményezés, amelyről ön az imént beszélt, és hogy egy időpontot is kapott ez már. A legkisebb, legkevésbé beavatkozó jellegű intézkedéseket tartalmazza, hogy az, az alapvető jogok érvényesüljenek, és az arányosság elve is érvényesüljön. Köszönöm szépen, Intefeld asszony Álde. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, kedves kollégák! Ez az irányelv a kezdetektől kezdve téves volt. Térjünk vissza, vagy lépjünk egy kicsit vissza a történelemben, és emlékezzünk, hogy ez a ház mikor szavazott erről az adatvédelmi javaslatról, csak azért történt ez meg, mert a tagállamok nem tudtak megállapodni, nem volt egyhangúság. Voltak olyan tagállamok, amelyek nem akarták ezt az irányelvet, ezért kellett nekünk szavaznunk, ez volt az egyetlen oka, és a mai napig megpróbálják kikerülni a parlament beavatkozását másodszor. Szolgálja-e a kitűzött célt? Hasznos-e, vagy biztonságosabb-e az élet 2006 óta? annak ellenére, hogy az értékelés nagy késedelemmel készült el, nincsen egyetlen bizonyíték, a legkisebb bizonyíték sem arra, hogy ez az irányelv hozzájárulna a biztonságunkhoz. Mindenki beszél az irányelv szükségességéről, de ez csak feltételezéseken alapul eddig még nem találkoztunk adatokkal, amelyek ezt alátámasztanák. Ami a harmonizációt illeti, de nem szolgálja ez az irányelv a harmonizációt, nem is ez volt a célja egyébként a kezdetektől, hiszen a tagállamok maguk dönthettek, hogy a vállalatoknak az felmerült költségeit kompenzálják-e. Azután alkotmányos aggályokat vetett fel nagyon sok országban. Lehet, hogy mondhatja valaki azt, hogy ez csak technikai kérdés, hogy ez csak a végrehajtási törvény, ami alkotmányellenes volt, de gyakorlatilag nem lehet módot találni arra, hogy az alkotmánynak megfelelő módon hagyjuk, hajtsuk végre ezt a jogszabályt. Az én országomban egy jelentés azt bizonyítja, hogy széles körben visszaélnek az adatokkal, sokkal szélesebben, szélesebb körben gyűjtenek és használnak adatokat, mint ahogyan ez lehetséges volna, és senki nem tesz semmit. Áterültettek egy ilyen törvényt, gyakran visszaérnek vele, gyors, visszaélnek vele, és a tagállamok azt mondják, és a bizottság is, hogy milyen kiváló törvény legyen még több ilyen. Biztos az, hogy nem várhatunk a felülvizsgálattal, ma vissza kell vonni ezt az irányelvet. Thank you very much. And next speaker. Köszönöm szépen. Albrecht úr következik másfél percre. Köszönöm, elnök úr, tisztelt Malmström, asszony, tisztelt kollégák. Miről is beszélünk itt? valamennyi távközlési adat nyilvántartásáról, keredatokról van szó, minden, mind az 500 millió európai polgár esetében mindenkor, nem csak bizonyos helyzetekben, nem akkor, hogyha gyanúsított van, hanem mindig, mindenkor. Állandó ö, felügyeletről van szó minden egyes ember esetében, ez mélyen ö, megsérti valamennyi európai polgár alapjogait, és ezt ö, indokolni kell. És felteszem a kérdést, mint, kérdést, mint az előttem szóló, hogy uh, hogyan tudjuk bebizonyítani, hogy ez az irányelv, ez az adatmegőrzési irányelv egyáltalán szükséges és alkalmas az erősebb bűnüldözés céljának megvalósítására, különösen az interneten. Nem láttam ilyen bizonyítékokat, és semmiféle jelet erre. Hogyha átgondolják a, hogy mi is itt a tulajdonképpeni téma, a bűnözési ráta csökkentése, a bűnözés visszaszorítása, és elmondanám önöknek, hogy ez egyáltalán nem változott az idők során. Nem lehet különbséget megállapítani azon tagállamok között, amelyekben létezik az adatmegőrzés, és azok között, ahol ez nem létezik a bűnözési statisztikákat, illetően internet bűncselekmények esetén sem. Rengeteg pénzbe kerül ez az adatmegőrzésbe való beruházás, az elég drága volt, és most hasz, hiányzik a pénz más helyekről, amikor például egy, arról van szó, hogy egy rendőrkapitányságnak nincs internet hozzáférése, erre lenne igazából szükség, és kérem, hogy gondolkodjanak el ezen. Köszönöm. Thank you very much and next Köszönöm szépen. Ernst asszony. Ich wollte nur sagen. Elnök úr, csak azt akartam elmondani, hogy az adatmegőrzés nem old meg problémát, hanem önmagában egy probléma. És engedjenek meg egy hasonlatot. Dresdába látogattam, szülővárosomba, és ott rajta kaptak egy betörőt az ajtónál, és most egy irányelvet akarnak létrehozni a bűnözési ráta csökkentése érdekében egy ilyen témában. Nos, ami a hasznot illeti, ez egy kérdéses vállalkozás. Itt nem a döglött ló példáját venném elő, itt több millió ember adatairól van szó, és Malmström asszony azt javasolnám, hogy az EU belügyminisztereknek talán más tippeket adjanak, például a rendőrség és az igazságügy területén nem lenne szabad leépítéseket megvalósítani, képzésre lenne szükség a korrupció leküzdésére ezeken a területeken, mert hogyha ezt megkapják az országaink, akkor tesznek valami értékeset a bűnözés leküzdése érdekében és a polgárok érdekében. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót Páská úrnak, aki éppen most jön. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, biztos asszony, kedves kollégák! Az Európai Adatvédelmi Biztos, illetve a Német, Cseh, illetve Román Alkotmánybíróságok döntése szerint a 2006-os irányelv, amely a távközlési cégeknek előírta a feladó, illetve a címzett adatainak a tárolását, valamint a telefonhívásokkal összefüggő adatokat hat hónaptól két évig terjedő időszakra a bűnmegelőzés érdekében. Nos, ezek a rendelkezések nem gondoskodtak a személyi adatok védelméről. Tehát vagy törölni kell ezt a rendelkezést, illetve a tagállamokra bízni ennek a területnek a szabályozását, vagy pedig megállapodni a rendőrség, illetve az igazságszolgáltatás munkáját segítő megoldásról. Ehhez közös szabályok kellenek uniós szinten új jogszabályt kell készíteni, amely megfelel az európai jogi kultúrának, és április óta éppen elég idejük lett volna felelős döntést hozni. Coelho úr a következő, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, kedves kollégák! Diaz de Merá úr már szólt azokról a körülményekről, amelyek közepette az irányelvet elfogadtuk. Ezzel kezdődött a folyamat. Tehát elsősorban a tagállamok profitáltak a közben eltert időben. A 24 hónapos adatmegőrzés nyújtotta a lehetőségből. Nagyon sokan utaltak a különböző problémákra, amelyek felmerülnek ezen a területen. Más és más a nemzeti szintű átültetése a rendelkezéseknek, és nagyon helyesen mutattak rá a felszólalók, hogy milyen problémák merülnek fel az alapvető jogok biztosítása, illetve a magán élethez fűződő jogok garantálása szempontjából. Tehát itt olyan hiányosságok merülnek fel, amelyeket kezelnünk kell. Reagálva Mástrom asszony szavaira, nagyra értékelem, amit elmondott, illetve a keretirányelvvel kapcsolatos agályokat is osztom. A célokra kell összpontosítanunk, tehát csökkenteni szeretnénk az adatmegőrzés időszakát. Mindez szerves része az irányelv felővizsgálatának, amelyre szükség van, és ezt a megközelítést kell alkalmaznunk. A határidőre vonatkozik a kérdésem, mert biztos vagyok benne, hogy évvégéig a bizottság egyfajta kezdeményezést meg fog alkotni. És Malmström biztos asszony utalt is arra, hogy évvége előtt ez nem várható, de részletesebb határidőt nem hallhattunk. Egy kis előre tekintő ütemezést szeretnék kérni. Tehát egy hónap, vagy egy év, vagy két év a várható időtartam. Lucas Dimitras úr következik. Hey. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Én is szeretnék azokhoz csatlakozni, akik elégedetlenségüknek adtak hangot, és akik már szót kértek. Nem is kell elismételnem azt, amit már ők kifejtettek, csak visszatérnék arra a kérdésre, hogy mikor mutatja be a bizottság ezt a javaslatot. Nem tudom, hogy jól értettem-e, amit mondott, de mintha az hangzott volna el, hogy ez, e- ebben az évben erre már nem kerül sor. Ezek szerint a következő évre kell számítanunk, de azért ez egy hosszú év, 12 hónapos, úgyhogy jó lenne pontosabban tudni, hogy mik a tervek, mikor fogják bemutatni ezt a javaslatot. Azért kérdezem ezt, mert emlékeztetném, hogy a személyes adatok védelmére vonatkozó csomag reformja is folyamatban van, és az Európai Parlament ezt nagyon fontos prioritásnak tartja, és mind a rendeleten, mind pedig az irányelven nagyon sokat és komolyan dolgozunk. Nagyon lényeges, hogy az EU belső piacát a távközlés szempontjából harmonizáljuk, és ez az elektronikus adatok bizalmasságára, védelmére vonatkozó irányelvvel is összekapcsolódik. Úgyhogy jó lenne, hogyha a bizottság dinamikusabban fordulna a kérdés felé, még az olyan kérdésekkel kapcsolatosan is, amelyek kényes kérdések, vagy érzékeny kérdések a tagállamok számára, és biztos asszony a következő szavakkal, vagy gondolattal zárnám. Az Európai Parlamentben ön mindig lelkes szövetségest fog találni az adatvédelem tekintetében, hogy az Európai Unió állampolgárainak adatait jobban védjék, ez számunkra mindig fontos lesz, és ebben mindig számíthat a teljes támogatásunkra. Ugyanakkor azt is hangsúlyoznom kell, hogy az Európai Parlament mindig készen áll majd arra, hogy harcoljon ezekért a jogokért, és megvédje az elveit és elképzeléseit az alapvető jogokkal, és ezen belül az adatvédelemhez kapcsolódó jogokkal kapcsolatban is. Köszönöm szépen, Schréter úr. Eh, Nos, eh, biztos asszony azt mondta, hogy itt eh, egy arányos irányelvvel van dolgunk, de ez a szavakban mindig előfordul, de hogyan lenne ez lehetséges a polgárok felügyelete ellenőrzése esetén. Mindig lehet itt kibúvókat találni. Orwell szemmel ez egy rémálmot jelentene ez az irányelv. Busnak is voltak hasonló javaslatai. Annak, idején csak, annak idején csak egy befagyasztást képzeltek el. Itt egy milliárd színakazalban keressük a tűt, ehelyett jobb lenne egy gyanúsítottat folyamatosan nyomon követni és felügyelni. Ez ebben az esetben jobban bennünk az adófizetők pénzés, pénzével. Azt hiszem, hogy ez az itt, így, mostani javaslat nem észszerű, remélhetőleg gyorsan visszavonják majd. Egyetlen bizonyítékot sem láttunk, hogy ez az egész hatékony lenne. Madame Kolarska-Bobinska. E, Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos asszony, még mielőtt feltenném a kérdésemet, szeretném, hogyha tájékoztathatnám önt arról, hogy egy héttel ezelőtt a lengyel kormány, illetve a lengyel parlament elfogadott egy távközlési törvényt. Erre már hosszú ideje számítottunk, és új rendelkezéseket tartalmaz a határértékekkel kapcsolatosan, vagyis lerövidíti az adat megőrzési időszakot. Most Lengyelország azok közé, az országok közé számolja most már magát, ahol hasonlóak ezek a szabályok, és most dolgozunk az adat megőrzésre vonatkozó átfogó törvényről is, illetve az adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos törvényről. Ezért szeretnénk tudni, hogy mik a bizottság tervei, és hogy mikor kívánja benyújtani a javaslatait. Hogy ezt figyelembe vehessük a munkánk ütemezésében. Nagyon sok civil szervezet tanulmányozta már ezt a kérdéskört, és bizonyos nyomást helyeznek a hatóságokra, hiszen úgy gondolkodnak, hogy a jelenlegi rendelkezések megsértik az az adatvédelemhez kapcsolódó jogokat, ezért nagyon fontos lenne, hogyha meghallgatnák az európai parlamenti képviselők véleményét, illetve a civil szervezetek véleményét is, hiszen ők mindig rámutatnak, hogy nagyon fontos itt az adatvédelmi kérdés. A kérdésem tehát, hogy a bizottságnak vannak-e adatai, statisztikái, tanulmányai arra nézve, hogy mi történik, hogyha lerövidül az adatmegőrzési időszak, és ez hogyan hat a bűnüldözés munkájára, különösen ami a súlyos bűncselekményeket és a szervezett bűnözést illeti. Sok érvet hallottunk, de tudnak-e mutatni kézzelfogható bizonyítékokat, például a gyermekpornográfia tekintetében. Valóban hasznos ez az eszköz? Tudjuk eh, így felvenni a küzdelmet a bűnözőkkel? Csak egy percben, Bendépon asszony. Thank you. Fast all... Kösz... Köszönöm szépen. Szinte minden elhangzott már. Nos, miért van szükség egyáltalán adatmegőrzésre. Egy élelmiszer készlet elő vagy utóbb pótolni kell, fel kell használni a készletet, el kell fogyasztani, mielőtt új készletet alkotnánk. Az adatkészletekkel kapcsolatos vita a terrorizmus leküzdése intézkedéseként kezdődött, de a gyakorlatban itt vannak most ezek az adatok, ezeket fel kell használni a legsokrétűbb bűnöldözési célokra, közép, súlyos és enyhe szabálysértések esetén is. Nos, eredetileg nem erről volt szó, az adatok mennyisége egyre növekszik, egyáltalán tudjuk, hogy mennyi adatról van szó, csökkenteni kellene az adattárolás időtartamát, és a visszaélésekkel szembeni védelemre van szükség. Nem lehetnek tabuk az alternatívák sem. Az alapjogok védelme az EU pilléreit jelentik, és ezeket az elveket mindenképpen tiszteletben kell tartani, illetve védeni kell, akár kétségesíteni az irányelv hatályon kívül helyezésével is. Köszönöm szépen, utol Romero López asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Másrém asszony, amikor a reformról beszél, akkor nagyon fontos, hogy az arányosság elvét betartsák. Egyetlen irányelv sem mondja azt persze magáról, hogy nem tartja be ezt az elvet, például az utaslistákra vonatkozó szabályozással is felmerültek ilyen aggályok, de amikor van egy irányelv, amelynél alapvető jogok kerülnek veszélybe, ez egy olyan dinamika, amit nem lehet ilyen módon szabályozni. Hogyan lehet például a súlyos bűncselekményt meghatározni? Nyolc ország van olyan, ahol nincsen meghatározva a súlyos bűncselekmény fogalma. Azután az adatok nagyságrendje, illetve az adatgyűjtés gyakoriságra, és a gyakorisága ezeket a kérdéseket nem lehet eh, ilyen módon kezelni, még eh, a nyomozás vagy a felderítés céljait sem lehet pontosan meghatározni, és az viszont előfordulhat, hogy alapvető jogok sérülnek. Éppen ezért át kell tekinteni ezt az irányelvet, így nem lehet szabályozni. Thank you very much and just... Köszönöm szépen. Most a spontán felszólalók következnek. Baszeszko asszony elsőként. Köszönöm szépen, elnök úr az irányelv átültetése kihívás elé állította a számos tagállamunkat, és többen nem is ültették meg át. Az okok az adatvédelemmel függenek össze, és Romániában is hasonló a helyzet. A jogszabályt alkotmány ellenesnek nyilvánították, és csak az idei évben sikerült átültetni a nemzeti jogrendbe. Tehát ezeket a vitatott kérdéseket az Európai Bizottság is tekintetbe kéne, hogy vegye akkor, amikor megfogalmazza a javaslatait. És a magánszférához fűződő jogok védelmét is tekintetbe kéne, hogy vegyem. Nem történt meg az irányel felülvizsgálata, az új javaslatnak szerintem évvége előtt meg kellene ö, születniük, nehogy bíróság elé álljanak a tagállamok. Köszönöm, mondja az elnök. Tikáó asszony. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Biztos asszony, 2011. júniusában azt kértem a bizottságtól, írásbeli kérdésemben, hogy nyilatkozzon az adatmegőrzéssel kapcsolatos irányelv felővizsgálatára vonatkozó szándékáról, hiszen számos tagállam alkotmányába ütközik, valamint az alapjogi kartába is. Tehát a magánszféra védelme, illetve a mozgásszabadság védelmében felül kell vizsgálni. 2011. augusztusában a válasz keretében tájékoztattak hogy a civil társadalommal, a bűnüldöző szervekkel folyik az egyeztetés az adatvédelemmel, a tagállamokkal, illetve a különböző érdekeltekkel és az igazságszolgáltatás szakértőivel is. Azt ígérték, hogy a megoldások keretében figyelembe veszik az elhangzó észrevételeket, illetve az értékelő jelentésben is megfogalmazódnak majd a fő szempontok. Elkészült ez, illetve mikor jelenik meg, mik a fő kérdései elnök Lichtenberger asszony. Köszönöm szépen, biztos asszony. Nagyon csalódtam önben, mert újfent nem adott konkrét információkat azt illetően, hogy mikor nyújtja be a bizottság a felülvizsgálatot. Az ön elődje ezzel a témával kapcsolatban azt mondta, hogy ma az adatmegőrzés már nem kerülnek kibocsátásra ebben a formában, és szerintem már ez egy nagy vészjelzés. A bemutatott tapasztalatok szintén megmutatják, hogy sokkal kevesebb a siker, mint bejelentették, de sokkal nagyobb a behatolás a magánéletben, mint vártuk. Itt valami nem stimmel idénre jelentették be ezt a javaslatot, de továbbra is azt látjuk, hogy ennek a szabályozásnak nincs hozzáadott értéke, mert eltérnek a végrehajtások az egyes tagállamokban többek között, és bizonytalanok a jogi fogalmak, és ezek kaput nyitnak a visszaélések előtt. A polgárjogok jövője ebben a kérdésben is döntő lesz majd. Biztos asszony, kérem tehát, hogy végre nyújtsa be ezt a módosítást. Köszönöm szépen a következő felszólaló, Engstern úr. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony. Az irányelv teljes mértékben kudarcot vallott, ezt ön is beismerte. Nincsen pozitív hatása, nincsen harmonizáló hatása, és nincsen arra sem bizonyíték, hogy segítene a bűnüldözésben. Az is elhangzott, hogy értékelést fognak végezni. 2010-ben elkezdték, illetve akkor ígérték ezt az értékelést, de ez nem történt meg. Csak néhány anekdotát meséltek el arra nézve, hogy nem volt eléggé sikeres ez a vállalkozás. Ebben az összefüggésben ezt az ügyet a svéd állampolgárok igazából nem értik. A bizottság hogyan viheti bíróság elé Svédországot, csak azért, mert nem ültette át még ezt az irányelvet. Köszönöm szépen. Köszönöm kollégák, köszönöm elnök úr. Az adatvédelem mindig is kényes kérdés volt az alapvét jogok védelme tekintetében. A személyes adatok védelme összefüggésében nagyon lényeges a telekommunikációs adatoknak a gyűjtése szeptember 11-e után a végrehajtók hatalom, illetve a törvényhozás nagyon nagy nyomás alá került a szervezetbűnözéssel és a terrorizmussal kapcsolatosan, és úgy tűnik, hogy ez egy kicsit lecsengette ez a folyamat, de fontos lenne, hogy a kevésbé polarizált környezetet kihasználjuk, hogyha ezt összehasonlítjuk az Egyesült Államokkal, és nagyon fontos, hogy felmérjük az arányosság érvényesülését és az intézkedéseknek a hatását. Nagyon fontos ugyanis a jogoknak a biztosítása is. A bizottság még eddig sem nyújtott adatokon alapuló, tényeken alapuló értékelést. Köszönöm szépen. És zárószóként megadnám a biztos asszonynak a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt képviselők, nagyon Nagyra értékelem, hogy ezt a fontos kérdést ilyen lényegesnek tartják önök is, de az adat megőrzés mindig is meg fog maradni, a tagállamok támogatják, nem tudjuk megszüntetni. A kockázat az, hogy 27 különböző adatmegőrzési rezsim érvényesül a különböző tagállamokban, és nincsenek közös adatvédelmi szabályok. 2011-ben volt egy értékelés áprilisban, lehet, hogy valaki ezt anekdotának nevezi, de a tagállamoktól adatokat gyűjtöttünk arra nézve, hogy hogyan használják az irányelvet, és azóta is több adatot gyűjtöttünk. Pontos, konkrét példák vannak arra, hogy az adatmegőrzési irányelvet hogyan használják például az áldozatok azonosítására, illetve a gyermekpornográf hálózatok felgöngyölítésére. Szívesen bemutatom a bizonyítékokat. Megértem a bírálatokat, és a nagy részükkel egyet is értek, de itt most nem 500 millió állampolgár felügyeletéről van szó, hanem olyan adatokról, amelyeket egyébként a cégek kereskedelmi célokból megőriznek és tartanak az adatbázisaikban. Tehát nem arról van szó, hogy tömegesen az állampolgárok felügyeletére kerülne sor, ezt pontosan kell látni. Demokratikus és igazságügyi ellenőrzés alatt van ez az adatgyűjtés a tagállamokban. Az a tavaly áprilisi értékelésre önök is említést tettek a felszólalásokban, és természetesen nem teljes a harmonizáció a hatája kapcsolatosan, a hozzáféréssel kapcsolatosan, a súlyos bűncselekmény fogalmával kapcsolatosan, az adatvédelemmel kapcsolatosan, illetve a megőrzési időszakkal kapcsolatosan. Nyilván ezt eh, szeretnénk eh, javítani ezt a helyzetet, és lerövidíteni a megőrzési időszakot. A javaslat eh, arról is szól, hogy milyen hatása van ennek az irányelvnek. Az adatvédelem nagyon fontos ebben mindenki egyetért, de az Európai Unióban koherens álláspontot kell kialakítani ezzel kapcsolatosan, ezért van szüksége arra, hogy ezt együtt csináljuk, és különböző más dolgokat is e- figyelembe vegyünk. Például az elektronikus adatvédelemmel foglalkozó irányelvben is vannak hiányosságok, erre is többen hivatkoztak, és az általános adatvédelmi szabályozással és problémák merülnek fel, ennek is bizonyára önök is tudatában vannak. Ezeket mind figyelembe kell vennünk, különben különböző módon érvényesülnének ezek a jobb szabályi elemek, ezeket összességében kell tekintenünk, ezért nem tudok pontos időt mondani, pontos időpontot, határidőt mondani, de a cél az, hogy megbízható és megalapozott legyen az adatvédelmi irányelv és az adatvédelmi jogszabályoknak a köre. Köszönöm szépen. Point of order. Köszönöm szépen. Ügyrendi hozzászólás következik. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdést szeretnék feltenni a szabályokat, illetve hogyha a biztosnak feltesznek egy kérdést, akkor ez választ igényel és a biztos az, hogy nem adott választ arra a kérdésre, hogy amennyiben az adatoknak a befagyasztása, hogy az, az Egyesült Államokban történik, hogyha ennek nincs megfelelő értékelése, mert csak anekdota jellegű az adat, hogyha például a drogterjesztő hálózatról van szó, amelyet egy ideje figyelnek, akkor az adatok befagyasztása az elők félbe szakítja. Ez nem ügyrendi kérdés, elnézést, képviselő úr. Biztos asszonyt kérdezem, hogy választad e Igen, elnézést, erre ki kellett volna térnem. Tehát a úgynevezett gyors befagyasztás az eltér egészen más, mint az adatmegőrzés. Tehát ezt is vizsgáljuk, de ez nem egy alternatíva az adat, illetve a tagállamok számára, de erről készül egy tanulmány a teljes háttérben, illetve az új javaslat majd erre is kitér. Elnök, Köszönöm, biztos asszony. Ezzel lezárom ezt a vitát, és a következő napi rendi pontra térünk át, amely az EU-Japánnal folytatott kereskedelmi tárgyalásai. Elsőként szeretném